Good afternoon, ladies and gentlemen. Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket ismét. Szeretném folytatni a délutáni ülésszakkal a mai egész napos regi bizottsági ülést. A következő napi rendi pontunk a szavazás. A mai egyetlen napi rendi pontunk, amiről szavazni kell, egy vélemény a 2013-as éves jelentés az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről, a csalás elleni küzdelem. Ez a témája ennek a véleménynek. Arimon úr november 4-én mutatta be véleménytervezetét, a módosítók benyújtásának határideje november 13-a volt. 48 módosító indítvány készült, illetve néhány kompromisszumos módosító is benyújtásra került. Még mielőtt megkezdeném a szavazást, kérdezem a jelentéstevőt, Arimon úr, szeretne-e szólni? Nem. Köszönöm szépen. Ez esetben rendben, mondja az elnök asszony, gondolja, hogy ellenőrizni kell. Rendben, válaszolja az elnök asszony a tolmácsok által nem hallott kérdésre. All right. Okay, check which... Rendben, akkor ellenőrizzük. Ellenőrizzük az elektronikus szavazási rendszert. Akkor most egy próbaszavazást tartok, megnyitom a szavazást. Did you able? I close the vote. Lezárom a szavazást. That's how it works. Úgy látom, hogy működik ezek szerint. Works everywhere. Okay. Remélem mindenki megnyugodott. Nem látja kivetítve az eredményt, nem, én sem. Okay, let us try again. Akkor próbáljuk meg újból, megnyitom a szavazást. It works now jól működik, remélem. Lezárom a szavazást. Nagyszerű. Úgy látom, most már meggyőzöttünk róla, hogy kiválóan működik a berendezés, és igazából majd a zárószavazás lesz elektronikus a módosítók végén, és közben egyszerű kézfeltartásos módszerrel fogunk szavazni. Kezdjük is az első bekezdéssel, az első kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas módosító. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. Negyedik módosító. Mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. Hármas kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás, nem ellenvetés javítja ki magát az elnök asszony, hanem tartózkodás, nincsen, elfogadtuk. 9-es módosító, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Negyedik kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Ötös kompromisszum mellette akkor megértett, akkor kezdjük előre Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Köszönöm szépen. Ötös, de nem is annyira, nem hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Huszadik módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 23-as módosító, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hetes kompromisszum, ez egyébként részenkénti szavazásban kerül majd szavazásra, Négy részben, ha jól emlékszem, igen. Első részről szavazunk, mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. Második. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Negyedik, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 31-es módosító, mellette, ellene, tartózkodás elvetve. 32. Mellette ellene tartózkodás elvetve. 33. Mellette ellene tartózkodás elvetve elutasítva. 40-es módosító, mellette, ellene, tartózkodás, elvetve. 8-as kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 43-as módosító, mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrizném elektronikusan, hogyha lehet. Tehát a 43-as módosítóról elektronikusan szavazunk. Elektronikusan szeretném tehát ellenőrizni a szavazást. Megnyitom a szavazást. Köszönöm. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Ez a módosító, tehát a 43-asról volt szó. Ezzel a 46-osnál tartunk, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Záró szavazás. A módosításokkal együtt a véleményről megnyitom az elektronikus szavazást. Please close the vote. Lezárom a szavazást. Ezzel elfogadtuk a véleményt. Köszönöm szépen. Okay. Our next point in the agenda. A következő napi rendi pontunk egy vélemény. Nem, nem vélemény, javítja magát az elnök. Ez a francia legkülső régiókat érintő téma. 2004-ben az Európai Tanács elfogadott egy határozatot, ami most a 349-es cikke a szerződésnek, és ezáltal Franciaország 10 éven át alkalmazhat egy adónemet különböző termékekre a francia legkülsőbb régióknak. Also to extend the special regime for the dog dues applicable to the French outmost regions And to establish a new... És most pedig arra van szükség, hogy az úgynevezett docuse esetében egy újfajta használatot, újfajta szabályozásra van szükség. Ez a javaslat a konzultációs eljárás keretében fog lezajlani. Nem kötelező a tanácsnak figyelembe venni az Európai Parlament álláspontját, de csak azután léphet a tanács bármit is, hogy konzultált volna az Európai Parlamentet. Tehát egy konzultációs eljárásra van szó. Az Európai Bizottság túlságosan későn fogadta el a álláspontját számunkra, és emiatt az Európai Parlamentre óriási nyomás helyeződött. Nem tudjuk elfogadni ez év végéig az új szabályozást, ezért egy jogi hézel fog kialakulni. Ezt a pontot mindenképpen fel fogom majd vetni az új biztosnak jövőben. Gondoskodni kell arról, hogy időben megkapjuk a javaslatokat, hogy azokon elgondolkodhassunk megfelelő időkereteken belül, és nem pedig nyomás alatt. Figyelembe véve, hogy eljárás, a koordinátorok agyatértettek ebben, hogy az elnök fogja megírni az egyszerűsített eljárás keretéről az 50-es cikk alapján a jelentést. Ennek értelmében az elnök azt javasolhatja, hogy módosítás nélkül fogadjuk azt el, kivéve, hogyha a bizottság tagjainak egy tizede ezt ellenzi, akkor az elnöknek a decemberi plenáris elé kell tárnia a javaslatot, hogy ezt elfogadják. Tehát ezen magyarázat után kérném a képviselőket, hogy van-e bármilyen fajta ellenvetésük mindezzel kapcsolatban. No objection. Senkinek nincs ellenvetése, köszönöm szépen. Nos, Give me a chance to uh, present. Akkor most a jelentés, így tehát majd a plenáris elé kerül. A következő napi pontunk a koordinátorok döntéseinek ismertetése. Megkapták ezeket a pontokat? They were sent at 2 o'clock. So I, I only want to, to mention that uh, in this decision um, Okay. It is, it is written, Mrs. it is written that we all... Azt írják itt, hogy a koordinátorok egyetértenek abban, hogy az elnök Kretu biztosnak ír, hogy egy formális jelentést kapjon az Európai Parlament. Okay. If you are a Greek, Alex, we just... Kolleg kollégák, ha egyetértenek, akkor húzzuk ki azt, hogy formális, hanem írjuk azt, hogy jelentés. Mert a formális jelentés az túlságosan sok időbe telne, hogy ezt megkapja a parlament. Köszönöm szépen. Akkor ezt megváltoztatjuk, kivesszük a formális szót, ezzel akkor jóval is hagytuk a koordinátorok döntését. Akkor lesz erről egy dokumentum, vagy nem? No. No. No. Ah, okay. Thank you. Thank you. Uh, and our next point in the agenda. A következő napirendi pontunk. Rá is uh, térünk a fő napi rendi pontunkra, a ma délutáni ülésünkön. Itt van körünkben három magas rangú tisztviselő az Európai Bizottság részéről, és ezt eszmecserét fogunk folytatni az új generációs kohéziós politika vetületeiről. Mindenki 15 percet kap a vendégek közül, hogy egy kis beszédet tartson. Utána pedig megadjuk a szót a szakbizottsági képviselőknek. Válaszokat és lehet majd kapni a kérdésekre minden egyes előadás után. És azt kérném, hogy 30 perc legyen összességében a kérdés válasz összességében. Köszönöm szépen, és örömmel megadom a szót Nikolás Martinnak, aki igazgató helyettese a DG régiónak, és a programozásról fog beszélni. Köszönöm szépen, elnök asszony, üdvözlök mindenkit, örömömre szolgál az, hogy itt lehetek, és egy kis áttekintést adhatok arról, hogy mik a fő pontok a kohéziós politika szempontjából 2014 és 2020 között. Amit be fogok mutatni, az igazából hosszas tárgyalások eredménye, és ezt nagymértékben az Európai Parlament támogatásával tudtuk elérni, és ezért mindenképpen köszönettet tartozom a rendeletek jelentéstevőinek. Ez egy hosszadalmas munka volt, és mindenképpen köszönöm az odaadásukat, elkötelezettségüket, és létrejött egy olyan kohéziós politika, amely már modernizált kohéziós politika. Remélem, illetve láttam, hogy korábban már megjelent a prezentációm a kivetítőn. Remélem most is működik. Nos, Gondolom, bármikor megjelenhet ez a képernyőn. Két kollégámmal vagyok itt, mindketten igazgatók a DJ régióban. Nincs illetve Frank Szeber kollégáim ők, és eh, a következő témákról fogunk beszélni. Egy rövid áttekintést fogok adni arról, hogy szerintem mik a fő elemei a reformnak, utána pedig beszélni fogok a programozásról, mert ez az, ahol most tartunk, és szeretném kiemelni azokat az elemeket, amelyek nagyon fontosak, és szeretnék egy rövid tekintést adni arról, hogy eh, hol is tartunk. Majd a kollégám pedig eh, koncentrálni fog eh, arra, hogyan lehet modernizálni, hogyan lehet több eredményt elérni, és Frank pedig az irányítással és az ellenőrzéssel fog foglalkozni. Itt ugyanis vannak fontos változások, és jelenleg éppen a mentesítési eljárás közepette vagyunk, 2007-2013-at illetőleg, és ebben a kontextusban már azon gondolkodunk, hogy lehetne javítani a jövőben. Nos, mik a főpontjai a reformnak? Mit mondhatnánk? Miért új ez? Miért más ez? Először is a fő szektorokban kell a növekedést beindítani. Nagyon fontos az, hogy a prioritást élvező területekre menjen a pénz. Ezek kötődnek egyértelmű célkötőzésekhez, illetve arra, hogy az eredményekre koncentrálunk. A második előadásban még erről többet hallhatnak. A másik aspektusa ennek az, hogy megpróbáljuk hatékonyabbá tenni a támogatást, és hatékonyabbak az előfeltételek is ez is a programozáshoz kötődik. Koordináltan alkalmazzuk a különböző alapokat, nem siló rendszerben dolgozunk, hanem ezek az alapok integráltan működnek, és jobban kötődik ez a programozáshoz. Ezen kívül van egy szélesebb reformfolyamat is, ez kötődik az európai szemeszterhez, illetve a gazdasági irányításhoz. A következő terület az a biztosítékok megerősítése, és ezen kívül nagyon fontos az, hogy egyszerűsítést is elérjünk. Tehát ezek azok a területek, amelyeken fontos változások történtek 2014 és 2020 között időszakra vonatkoztatva. És pontosan ezért mondhatjuk azt, hogy most már egy új politikánk van erre az új programozási időszakra. Egy kis át tekintést adné, adnék, hogyha megnézzük a 2007-2013 közötti időszakot, akkor itt a konvergencia, a versenyképesség foglalkoztatás az európai is együttműködés volt fontos. Most már csak két fő célkitűzés van az új programban, fejleszt, befektetés, növekedés és munkahelyteremtés, a második cél pedig az európai területi együttműködés. Ha megnézzük a tagállami támogatást, akkor három régió kategória van. Vannak a legkevésbé fejlett területek, ez megfelel a konvergencia területeknek, van a, az átmeneti, ez megfelel a versenyképességnek, ez itt és van még egy újabb kategória is, a legfejlettebbek. Tehát itt nem egy phasing in, phasing out vezetés kivezetésről van szó, mint korábban, hanem három különböző kategória van a régiók esetében, amelyek különböző jellemzőkkel rendelkeznek. A támogatások tekintetében most nem fogom ezt felsorolni, de láthatják, hogy mennyit különítünk el összességében. Összességében 351,9 millió ez. Egy másik fontos változás, és ez az alapok koordinált felhasználásához kötődik, most már közös szabályok vannak, nem csak kohéziós politika van, nem csak az ERDF, a kohéziós alap, az, e- az Euró- és az Európai Szociális Alap, itt van az, a vidékfejlesztési és a halászati alap is, és pontosan ezért lettek bonyolultak a tárgyalások, mert az Európai Bizottság javaslata az az volt, hogy legyen külön szabály, minden, legyen közös szabály minden öt alap esetében, és ezáltal sikerült egyszerűsítést elérni, de erről majd a későbbiekben fogok beszélni. Haladjunk tovább a programozásra. Mit, fogunk, mit teszünk most? A rendeletek, ahogy tudják, ezeket 2013-ban fogadták el, de fontos arra emlékezni, hogy a fő programozási elemei a rendeletnek egy megállapodás alá estek, amelyet a tanács, a parlament hozott létre 2013 elején, és a lényeg az az volt, hogy legyen egy informális párbeszéd a tagállamok és a bizottság között a programokról, hogy a tagállamok a programozási folyamatot megkezdhessék. A formális program ez év kezdetétől indult meg, partnerségi megalapodások is létrejöttek. Május és november között fogadták el ezeket ebben az évben, és az operacionális programok, mindjárt megmondom majd az adatokat is ezzel kapcsolatban, itt látható. Láthatják ezen a dián, hogy jelenleg 46 operációs program lett elfogadva. Nagyon intenz tevékenység folyik jelenleg. Nem tudok igazából hasznos adatokkal számolni, e, szolgálni emiatt. Nagyon dinamikus a helyzet. Optimistábbak vagyunk, mint egy hónappal ezelőtt. Úgy tűnik, hogy az év vége közelettével felgyorsították a tagállamok a belső folyamataikat. Bizonyára sikerül majd a programok felét vagy elfogadtatni, vagy legalábbis majdnem készíteni az elfogadásra. Tehát így a költvetési szempontból már el lehet különteni összegeket erre. Csalódottak lennénk, hogyha nem tudnánk viszont ennél még jobban teljesíteni. Három tagállam, eh, Lettország, Litvánia és Dánia azok az országok, ahol már a teljes programozás elkészült. Az egyik nagy területe a tárgyalásoknak a tematikus koncentráció volt. Az elképzelés az az, hogy fő prioritást élvező területekre koncentrálunk, és így próbáljuk az alapokat hatékonyabbá tenni és ezt úgy tudtuk elérni, hogy 11 tematikus célkötőzést fogalmaztunk meg, ezek itt vannak felsorolva, tehát a kohéziós politikai támogatás minden egyes euróját ezen tematikai célkötőzések egyikéhez kell kötni. Vannak ezek közül blokkok, amelyek az EU 2020-as stratégiához kötődnek, tehát e, intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés. A támogatás bizonyos részét az első négy területre kell használni. Fontos a kutatásfejlesztés, a, a, a információs társadalom, a KKV-k versenyképessége, és bizonyos arányban kell ezeket az eszközöket szétosztani a gazdagabb, illetve a szegényebb régiók között. A rendelet ezt rögzítette, hogy milyen arányoknak kell lenniük. Láthatják ennek az eredményét, lehet, hogy nehéz ezt olvasni, de hogyha megkapják majd papíron ezt az előadást, akkor láthatják jobban. Az, hogy minden sikerült elérnünk, az már sok különbséget jelentett a múlthoz képest, de a partnerségi megalapodások alapján már egy ilyenfajta képet adhatunk arról, hogy hova fognak folyni a támogatások. Ezt le lehet bontani a tematikus célkötőzésekre, hogyha megnézzük az első négy tematikus célkötőzést, akkor azt láthatjuk, hogy nagyon koncentrálnak ezeken a területeken az ERFD támogatásra. Nagyon érdekes megnézni a hálózati infrastruktúrát, amely a hetes pont, és hogyha összehasonlítjuk itt az adatokat a 2007-es, 13-as adatokkal, akkor azt láthatjuk, hogy nagy a csökkenés, tehát a finanszírozás most már elmozdul onnan, amire a múltban fókuszáltak, tehát az infrastruktúráról most már inkább az intelligensebb befektetésekre koncentrálnak. A programozás során fontos volt az, hogy új szinergiák jöjjenek létre az alapok között, megpróbáltuk gondosan elkülöníteni így az alapokat, és ezért jöttek létre partnerségi egyezmények. Ezeknek az volt a lényege, hogy stratégiai módon lehessen az alapokat felhasználni. A közös stratégiai keret ehhez iránymutatást ad. Azt láthatjuk, hogy a több alapú programok 16 tagállamot tömörítettek, és több mint száz ilyen több alapú program volt. Nyomon követjük azt, hogy ezeket a tapokat hogyan kötik majd a Horizon 2020-hoz, vagy a Connecting Europe Facility-hez. Nagyon fontos az is, hogy iránymutatást adjunk a kedvezményezetteknek, a bizottság ezt már kiadta, és ez is segíti a kedvezményezetteket abban, hogy megtalálják a különböző támogatási forrásokat. Néhány szót a területi megközelítésről. Ez is nagyon fontos része volt a tárgyalásoknak. A cél ez az volt, hogy a területi dimenziót lehessen erősíteni, és hogy a városi területek, területeket történő befektetéseket erősítsük. A, az alapok nagy részét már így is városi fejlesztésre költik, mert hogyha megnézzük a fő befektetési területeket, akkor a legtöbb befektetés a városokban fog megtörténni, de nagyon fontos ez az integrált, fenntartható városi fejlesztés szempontjából is, így a városi hatóságok is minimális részt kaphatnak ezekből az eszközökből. Nagyon bonyolult volt ez a tárgyalások során. Azt láthatjuk, hogy a tagállamok most már arra ösztönzik a városi hatóságokat, hogy az EADF alapokból egy kis részt maguk kezeljenek. A másik terület az integrált eh, területi eh, befektetések eh, Kérdése Ezt 21 tagállam alkalmazza, és van egy közösség által vezetett helyi fejlesztés. Ez egyfajta vidékfejlesztési eszköz, amelyet minden alap számára elérhetővé tettünk, és ezt 16 tagállam alkalmazza. Tehát látható az, hogy hogyan indítottunk be egyfajta új gondolkodást, és hogy hogyan próbáljuk a területi kérdéseket megválaszolni. Ex ante feltételek, ezek nagyon fontos részét képezték a tárgyalási folyamatoknak, ezek teljesen új mechanizmusok. Ez azt jelenti, hogy ha pénzt költenek el a tagállamokban, akkor meg kell lenni az előfeltételeknek, megfelelő a környezet, van értelme annak, hogy elköltsék a területet az adott befektetésre. Ha nincsen megfelelő stratégia, vagy KKV-k esetében nem sikerült megfelelő nemzeti feltételeket teremteni, tehát ilyen pontokról lehet szó. Vannak mindenhol megjelenő feltételek, például a, a fogyatékosság, vagy a, a diszkrimináció kérdése. Tehát mindenképpen meg kell vizsgálni azt, hogy megfelelnek a feltételeknek a következő dián egy áttekintést adunk az értékelésről. A piros az, az azt mutatja, hogy mi hol gondoljuk azt, hogy a tematikus ex ante feltétel nem teljesült. Nagyon sok a piros azt láthatják. Nem hiszem, hogy ez önmagában rosszat jelent. Inkább ez pozitív, mert ez azt jelenti, hogy ez a mechanizmus működött, de ha nem lett volna ez a mechanizmus, akkor támogatnánk ezeket a területeket anélkül, hogy fellépnénk, és megfelelőek lennének az előfeltételek. Azonosítottuk azokat a területeket, ahol még tovább kell munkálkodni. Szerintem ez pozitív. És most már vannak cselekvési tervek a tagállamokon belül, és most már eredményeket kell majd felmutatni, és be kell mutatni azt, hogy az ex ante feltételek teljesültek 2016-ig, 2016 végéig. Az Európai Parlament nagymértékben támogatta azt, hogy legyen egyfajta európai viselkedési szabályzat. Nagyon gyorsan elfogadtuk ezt az év elején, tehát mert ez része volt a tárgyalási folyamatnak, és ez lefekteti mindazt, hogy mit kell követniük a tagállamoknak a partnerségi megállapodások létrehozásakor. Ennek kapcsán majd a végrehajtási folyamat lesz kritikus, ezt majd nyomon követjük, és ez lesz majd a struktúrált párbeszéd alapja is. Végezetül az utolsó diám az egyszerűsítésre vonatkozik. Ez egy olyan szó, amit a kohéziós politikával kapcsolatban már azóta hallom, amióta én a kohéziós politikával foglalkozom. A vezérfonal amely keresztül vezetett a mi előkészületeinken, a tárgyaláson, az az egyszerűsítés volt a kedvezményezettek számára. Nem akartuk, hogy azért ne féljenek hozzá az alapokhoz, mert ez túlságosan bonyolult. Itt vannak nagyon fontos elemek, az e-kohézió, ezt is az Európai Parlament támogatta, közös szabályok vannak a különböző alapok között, és ismételten ez egy olyan terület, amelyet nyomon fogunk követni, hogyha lezárult a programozási folyamat, megvizsgáljuk azt, hogy milyen lehetőségeket használtak ki, és hogyan lehet ösztönözni azt, hogy továbbra is használják ezeket a lehetőségeket. Nos, itt abba is hagyom, és szeretnék időt hagyni néhány kérdésre. Thank you very much. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a bemutatóját, és most szeretném -e megadni a szót a szakbizottság tagjainak, tegyek fel nyugodtan a kérdéseiket. Köszönöm szépen, elnök asszony. Van egy rövid kérdésem Mártin úrhoz. Niklas arról beszélt, hogy jobb koordinációra van szükség a Horizont 2020 között, és az ESR e alapok által finanszírozott kutatások között. Amikor Katajnen urat vagy valaki mást a bizottságból kérdezek, csak azt a választ kapom, hogy a Horizont 2020 a kiválóságra vonatkozik, a és alapok pedig a régiókra tartoznak és úgy látom, hogy nincsen elképzelésük a koordinációról. És hogy most látom az operatív programokat, van-e tapasztalatok ezzel kapcsolatosan, tudná -e jobban működni a költségvetés erre vonatkozólag, vagy pedig most nem látnak együttműködési készséget vagy előrelépést a e tekintetben. Köszönöm szépen. Edrich úr. Köszönöm szépen. Nagyon jó volt ez a bemutató, köszönöm szépen, nagyon érdekesnek tartottam, de egy kicsit bizonytalan vagyok, hogy mi történik akkor, hogyha megvannak az előfeltételek egy bizonyos területen, és persze nekik el kell fogadniuk a szociális kirekesztéssel kapcsolatos, illetve az éghajlatváltozással kapcsolatos feltételeket. Ez egy hosszú távú projekt, elkezdődik a finanszírozás. Mi történik, ha közben változnak a prioritások egy újabb választás során, és egészen másképp gondolkodik az új helyi önkormányzat, mint az előző. Mert úgy tűnik, hogy egészen más mondjuk ennek az új kormányzatnak az elképzelése, akkor ugyanazokat a forrásokat megkapja az újabban megválasztott önkormányzat, és köszönöm. Anderson asszony. Köszönöm szépen a prezentációt. Nagyon szeretném, ha megkaphatnánk a PowerPoint-nak egy másolatát. Az operatív programmal kapcsolatosan elhangzott, hogy 36-ot fogadtak el együtt eddig, meddig tart ezeknek az elfogadása, és el lehet ezeket mind végezni a következő programozási időszak kezdetéig. A három blokk, amelyeket felvázolt ezzel kapcsolatosan, hogyha egy tagállam dönt az ESF felhasználásáról, az Európai Szociális Alapról beszélek, akkor ennek van-e következménye arra, hogy hogyan használják fel a saját erőforrásaikat. Ezt egy régió megteheti, függetlenül például Észak-Írországban mi szeretnénk felhasználni az Európai Szociális Alapoknak egy támogatási részét, és ezt nem a projektek szerinti allokációban szeretnénk fel használni, ez lehetséges-e? Köszönöm. Thank you, and Mrs. Vanna. Vanner asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Uh, ich habe eine Frage zu dem... Van egy kérdésem, és nagyon érdekes mindaz, ami elhangzott ami a helyi programokat illeti. Számunkra a zöldek számára a stakeholder elve és a helyi képviselet nagyon fontos, nagyon fontos a civil szervezetek bevonása is. Ez egy olyan megközelítés viszont, amelyik fentről lefelé tart, mi viszont inkább a lentről fölfelé szeretnénk. Hogyan lehet a civil szervezeteket megnyerni a különböző egyéb program számára és a program action számára is. Köszönöm, Bresszel asszony. Köszönöm, elnök asszony. Magam is meg szeretném érteni jobban az elfogadási eljárást, ami az operatív programokat illeti. Van egy rész, ahogy ön mondta, ahol elfogadják, és egy másik rész, ahol később kerülnek elfogadásra, az előbb ön által említett eljárás keretében még benn maradnak, tehát nem lesz szükség a több éves pénzügyi keret modosítására. Azok számára viszont, amikor szükség lesz a több éves pénzügyi keret módosítására, mert nem lesznek teljesen végrehajtva az adott időszakban, azok számára elképzelhető egy, egy a következők alapján működő formula. Amikor véget ér a folyamat, a bizottság jóvá hagyja, jóvá hagyja, és akkor a későbbi pénzügyi kereti program finanszírozásnak a költségére. Ez azt jelenti, hogy a régiók számára októberre kerül sor. Egy példát szeretnék mondani, hogy megértsék. Márciusban van egy másik régiós csomag, amikor is a jóváhagyás rögtön megtörténhez, megtörténhet, amennyiben jóváhagyásra kerül a pénzügyi keret egy olyan megoldás, amelyik a tanácsot és a parlamentet is érinti, amelyik lehetővé teszi, hogy a tagállamok és a régiók el kezdhetnek már dolgozni, akár azzal is, hogy megelőlegzik az összegeket, de azzal a garanciával, hogy a programot, az operatív programot jóvá hagyták, és nem lesznek utólagos módosítások, talán ezzel a módszerrel felgyorsíthatjuk a folyamatot, mert nagyon sok régióban két év elveszítése, ugyanis két évről van szó. Két évről van szó, két éven belül, két év múlva indul az új program. Nos, Számoltak-e önök egy ilyen formulával, egy ilyen módszerrel, amelyik lehetővé teszi azt, hogy folytatódhassék a munka egy bizonyos garancia mellett? Köszönöm szépen. Vannak-e további kérdések? Lőr úr. Köszönöm szépen. Remélem, hogy nem gondolják felszínesnek a kérdésemet de én engem nagyon érdekelne, hogy vannak-e megjelenítési vagy marketing követelmények a kedvezményezettekkel kapcsolatosan. Egyesült Királyságban más országokhoz képest az Európai Uniós zászlók vagy táblák, amelyek elmagyarázzák, hogy ez és ez támogatja a projekteket, nagyon gyakran megjelennek, és nem látom őket ilyen gyakran az Egyesült Királyságban. És azt hallom, hogy az Egyesült Királyságbeli szervezetekkel felveszik a, a kapcsolatot, és közben az Egyesült Királyságban nem igazán lehet tudni, hogy RDF, illetve kutatási alapmechanizmusokból származnak ezek a pénzek. Köszönöm szépen! Úgy látom, többen nem kérnek szót, nem szeretnének kérdezni. Akkor Mártin úr, megadom önnek a szót, hogy tudjon válaszolni a kérdésekre. Thank you, Many thanks for the questions. I'll... Köszönöm és köszönöm a kérdéseket is. Visszafelé haladok, a legutolsó kérdéssel kezdve, valóban, igen. Vannak ilyen követelmények, hogy ha valaki támogatást kap, akkor ezt eh, jelezze is, ez egyébként a vonatkozó rendeletből pontosan kiderül, utána ezt már szabályok pontosítják és részletezik. Tehát, hogyha valaki kedvezményezetként Európai Uniós finanszírozást kap az RDF-ből, vagy más forrásokból, meg kell felelni ezeknek a követelményeknek. Persze magától, a projektől függ, hogy miről van szó. Ha valaki például utat épít, akkor ezt egy táblával kell jelezni, Más esetekben, ha például valaki szemináriumot szervez, akkor a dokumentáción kell ennek szerepelnie, de valóban van egy ilyen egyértelmű feltétel vagy előírás, hogyha valaki ezt nem teljesíti, akkor ez azt jelentheti, hogy a pénzt esetleg vissza kell fizetni, mivel egyszerűen nem fogadható el, hogy valaki elfogadja a pénzt az EU költségvetésből, de nem akarja jelezni, hogy ez onnan származik. Ez nem fogadható el, mint említettem, és ez szabályszegés. És ha Bresszel asszony kérdésére rátérhetek, ez olyas valami, amivel már sokat foglalkoztunk, az Európai Parlament elfogadott ezzel kapcsolatosan egy állásfoglalást is, nevezetesen a programok gyors elfogadása 2014-20-as időszakra nézve. Mint ön is jelezte, Alapvetően három forgatókönyvet tudunk elképzelni. Azok a programok, amelyek valószínűleg évvég előtt elfogadásra kerülnek, aztán van egy kategória, amely készen áll majd az elfogadásra évvégéig, de ezek esetében kifutunk az időből, hogy átmenjenek ezek a bizottsági masinérián, és a harmadik kategória pedig azok, amelyek egyértelműen nem állnak készen arra, hogy elfogadják őket évvégéig. Az elfogadásra készen állóak esetében van egy évközi átviteli eljárás a pénzügyi szabályzatban. A bizottság februárban, jövő februárban döntést hoz, meghatározza az elkülönített kötelezettségvállalás összegét 2014-re nézve, ezt átviszik a következő évre, és a bizottság februárban minél hamarabb meghozza a döntést, és elkezdjük végrehajtani azokat a programokat, amelyek már eh, december végén meg végrehajtásra készen álltak. A harmadik kategória esetében a 2014-es különített kötelezettségvállalásokat át kell költségvetésileg rendezni 2015-re. Az MFF rendelet eh, foglalkozik ezzel a kérdéssel a 19. cikkben. Ez gyakorlatilag egy technikai folyamat, ez egy előrelátható helyzet, erre van egy megoldás az eljárásban, és ennek megfelelően módosítani kell a 2015-ös költségvetést is. Ennyi ilyen mértékben növelni kell a kötelezettségvállalások mértékét. Ez persze időt vesz igénybe. Az MFF rendelet szerint a felülvizsgálatot május 1-ig el kell fogadni, de természetesen ezt gyorsabban is meg lehet tenni, amennyiben az intézmények erre készen állnak, és gyorsabban le tudják zongorázni ezt az eljárást. Persze mindent megteszünk annak érdekében, hogy minél hamarabb elfogadásra kerüljenek a programok. Ez tehát a fő célunk, hogy minél hamarabb ezek elfogadásra kerüljenek. De természetesen definíció szerint ebben a kategóriában olyan programok vannak, amelyeket 2014 végéig még nem lehetett jóvá hagyni, még nem álltak erre készen, mert a tagállamnak még többet kellett vele foglalkoznia, a bizottsággal egyeztetnie kellett a további változásokról, hogy eljussanak a programok arra a pontra, ahol már el lehet őket fogadni adni, és persze ezt nem lehet tudni előre, hogy ez mikor történik meg, márciusban, februárban, vagy lehet, hogy csak áprilisban készen állnak majd az elfogadása ezek a programok. Természetesen mi minél hamarabb szeretnénk lefolytatni ezt az eljárást, hogy minden program készen álljon az elfogadásra az MFF felülvizsgálatáig. Ami pedig a feltételes jóváhagyásokat illeti, megvizsgáltuk, hogy milyen módon lehet elkerülni a késedelmeket, és nem hiszem, hogy van egy egyszerű mechanizmus a feltételes elfogadásra, de az rendeletben szerepel, hogy támogatható 2014. január 1-től egy-egy ilyen költség, vagyis elképzelhető a tagállamok vagy régiók szempontjából, hogy ők dolgoznak előkészületben lévő projekteken, elkezdve a szelekciós folyamatot, majd validálják őket, amikor megkezdődik a program, és a monitoring bizottság összeül. Vagyis visszamenőleg ez áldást adhat a korábban megtett kiválasztásokra. Ez lehetséges, és akkor a tagállam tudni fogja, hogy egy program mikor áll készen az elfogadásra. Itt tehát nem túl nagy a kockázat már, ami a tagállam kockázatát illeti. Ezt tehát mi pragmatikusan eh, tekintjük, a végrehajtási egységek szoros kapcsolatot tartanak a tagállami partnerhatóságokkal, jó együttműködést feltételez természetesen az intézmények között, hogy ez minél hamarabb megtörténjen. Ilyen esetben minimális késedelmet lehet csak elképzelni, tehát elsősorban arra kell összpontosítani, hogy ezek a késedelmek minél rövidebbek legyenek. Ami a civil társadalom bevonásának kérdését életi, természetesen a civil társadalom bevonása olyasmi, amit fontosnak tartunk, a partnerségi rendelkezések is, az etikai kódex is rendelkeznek erről, Talán az összes eszköz közül ez az leginkább alulról építkező megközelítés. A városfejlesztési stratégiai integrált stratégiák ezek esetében a városfejlesztési hatóságoknak kell ezt vezetniük, nem a civil társadalom képviseleteinek vagy szervezeteinek, de van olyan feltétel, hogy a regionális vagy nemzeti közigazgatásban helyi szinteket is bevonjanak, a civil társadalmat is bevonják az integrált városfejlesztési stratégiák kidolgozásába. Ez olyas valami, ami már a partnerségi folyamatnak a része. Ami pedig az ITI-ket illeti, ez az integrált területi beruházás, ez is nagyon fontos eszköz lehet, lehet, hogy csak egy régióra koncentrál, vagy egy kisebb területre, ennek az irányítása természetesen az ügy méretétől függ. Minden esetre ez a partnerségi elven alapul. Ez adja meg a segítséget a civil társadalomnak, hogy ebben, ebből kivegyék a részüket, és ez egy nagyon érdekes dolog, szeretnénk majd a gyakorlatban is látni, hogy hogyan működik. Szerintem a programok elfogadásáról már eleget beszéltem. Minden esetre reméljük, hogy a programok mindegyikét jövő év fél év lehet fogadni, eh, talán a területi együttműködési programok kivételével. Elég érdekes adalék, hogyha a rendelet eh, elfogadását vesszük kiindulási pontnak. Ez lehet, hogy gyorsabb lesz, mint 2013. Legalábbis nekünk ez eh, a az ambíciónk. Eh, persze el lehet képzelni, hogy ez komplikáltabb folyamat lesz. Ami az önáltal kérdezettet illeti, nagyon nehezen tudok válaszolni erre a kérdésre, nagyon specifikus kérdése ez, a részleteket nem nagyon ismerem, csak annyit tudok mondani, hogy természetesen az RDF vagy az ESF programjaira is igaz, hogy ezeknek a programoknak a tartalmában meg kell felelni a rendeletnek, a bizottságnak meg kell győződnie arról a tárgyalások során, hogy a prioritás tengelyek, amelyek meghatározzák, hogy a forrásokat hogyan kell felhasználni, megfelelnek a feltételeknek és a célkitűzéseknek. De természetesen nagyon nehéz helyzetben vagyok, gondolom ezt megértik, hogy én most ebben a konkrét kérdésben állást foglaljak. Hogyha vannak konkrét kérdései, akkor ezekről talán két oldalú szinten egyeztethetünk, de még jobb, hogyha a megfelelő főigazgatósággal egyeztet erről. Aztán voltak olyan kérdések, amik a mi van, ha kezdetű kérdések voltak. A programok stabil finanszírozási keretet kell, hogy képezzenek. Ebből indulunk ki. 7 éves programok is vannak, ahol van még három év a végrehajtásra. Vagyis ezek nem rövidtávú válaszok bizonyos kialakult helyzetekre, hanem egy keretet adnak a stabil, legalábbis középtávú finanszírozáshoz. Nem számítunk arra, hogy fél évente vagy évente változtatnak ezeken, és olyan prioritásokat képzelünk el, amelyekről megállapodik a régió, a tagállam és a bizottság. Ezek nem politikai prioritások, nem függnek a helyi politikai viszonyoktól. Természetesen egy közös politikai folyamatból eredményeződnek, de remélhetőleg egy változás a, változások sor, a választások során nem eh, fogja teljesen felülírni ezeket a programokat, ezt nagyon nehezen tudná a bizottság elfogadni. Mindazonáltal a tagállam, a tagállami hatóságok mindig megkereshetik a bizottságot egy módosítási javaslattal. Tehát, hogyha egy programot módosítani szeretnének objektív okokból, egyértelmű, hogy változhatnak dolgok, feltételek, lehet, hogy az eredeti elemzés nem volt teljesen megalapozott, és ezért kigazításra van szükséges, teljesen normális, és ez megengedett, de objektív okokra van szükség, és a cél mindig az, hogy hatékonyan költsük el a forrásokat ott a terepen, a régióban. Aztán utoljára hagytam a legnehezebb kérdést. Here, of course, a szinergiákkal kapcsolatosan. Természetesen a rendeletbe a jogszabályalkotó beépítette azt az elemet, hogy a szinergiákra építeni kell a közös intézményes keretekre olyan jogosultsági szabályokkal, amelyek egy közös megközelítést engednek meg. Talán korai még azt vizsgálni, hogy ez teljesül-e vagy sem, de amire a programozás után időszakban szeretnénk koncentrálni, az az, hogyha valami megváltozott itt, mint más területeken, a tekintetben, hogy, hogy hogyan látjuk az RDF pénzeket, hogy ezeket például kutatásra, fejlesztésre fordítják, ezek kapcsolódnak a Horizont 2020-as program megvalósulásához, és most nem tudok erre konkrét példákat mondani. Persze ez egy fontos kérdés, mi is mindig feltesszük magunknak, és nagyon remélem, hogy majd erre bizonyítékokon alapuló választ tudunk adni néhány hónapon belül. Köszönöm. Köszönöm szépen. Azt ígértük, hogy folyamatosan kérdéseket fogunk feltenni, ezt most is megígérhetem, a következő hónapokban is ezt tesszük majd betöltve küldetésünket. Köszönöm szépen Mártin úr az ön előadását és hogy válaszolt a kérdésekre. Most Rudolf Neszle úrnak adom meg a szót, aki a szakpolitikai igazgatóságtól érkezett, és a kohéziós politika hatásának fokozásával fog foglalkozni az előadásában, amit már ki is vetítettünk, úgyhogy kezdhetjük. The floor is yours. Önél szót, tessék. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim. Szeretném ennek a prezentációnak a második részét előadni. Ez uh, azzal foglalkozik, hogy hogyan lehet fokozni a hatását a kohéziós, kohéziós politikának. Ez volt az egyik legfontosabb uh, aggály, amit megosztottunk ezzel az intézménnyel is, uh, amikor a 2014-20-as időszakra vonatkozó javaslatokkal foglalkoztunk. Három fontos kérdésre szeretnék rámutatni. Az első az eredményorientáltságra vonatkozik, aztán jön majd a, az európai szemeszter folyamatával és az európai irányítással, kormányzási modellel kapcsolatos kérdések, végül pedig a pénzügyi eszközök felhasználására térek ki mivel is kezdjük. És most megtaláltuk a megfelelő gombot. Talán fontos lenne kiemelni, hogy korábban a kohéziós politika talán túlságosan nagy hangsúlyt helyezett arra az aspektusra, hogy felhasználjuk a forrásokat, és túl keveset foglalkoztunk azzal, hogy milyen eredményeket érünk el ezeknek a forrásoknak a felhasználásával. Az volt a cél, hogy az új, reformált kohéziós politika összefüggésében legyen egy közös képünk, egy kiindulási pontunk arról a tagállamokkal, hogy egy operatív program kontextusában tudjuk pontosan, hogy té- lényegében mit akarunk elérni, milyen célt akarunk elérni ezzel a beavatkozással. Have a clear understanding of the intervention logic of the az intervenciós logikát szeretnénk tehát tisztázni minden prioritás tengely mentén. Ez eh, ahhoz is kapcsolódik, hogy minek kell megváltoznia az operatív programok révén, illetve az eh, prioritások mentén való beavatkozás révén. Vagyis mit akarunk az adott régióban, tagállamban, a valóságon, a helyzeten változtatni. És ezért dolgoztuk ki az úgynevezett eredményindikátorokat, mutatókat. Ami pedig az operatív program forrásainak felhasználását illeti, ezek a források rendelkezésre állnak annak érdekében, hogy a helyzet változzon, a kívánt értelemben, és szeretnénk azt is nyomon követni, hogy milyen előrehaladás történik az egyes konkrét célkitűzések tekintetében, amelyek azokhoz az intézkedésekhez kapcsolódnak, amelyeket a program tartalmaz. Ezek tehát az eredmények, a kimenet. Ez a kétféle indikátor az, amit alkalmazunk, és van a tagállamnak kötelezettsége, mégpedig használnia kell az operatív programok kidolgozásában ezeket a mutatókat. Csak hogy ezt illusztráljam is, kérem, vessenek egy pillantást erre a konkrét példára. Itt az eredmény mutatókról beszélek, ezek globálisan az Európa 2020-as célkitűzésekhez kapcsolódnak. Például, amikor arról van szó, egészség hogy egy régiónak a hozzáférhetőségét mérjük, akkor például az utazási idő csökkenését mérjük. Vagy az ATT esetében az innovációs kapacitás növekedése a magánszférában, a régióban. Ezt azzal mérhetjük, hogy milyen mértékben járul hozzá a magánszféra az ATT projektekhez. Tehát ilyen egyszerűen logikusan vázoljuk fel azt, hogy hogyan mérjük a célkitűzések elérésében tett előrelépést. És ami a kimeneti indikátorokat illeti, azt mérjük, hogy milyen hatékonysággal használtuk fel a program erőforrásait. Lehet ez például hogy hány vállalkozás kapott pénzügyi támogatást, vagy milyen kutatásokat, hány kutatást fog, támogattunk, vagy hány kilométernyi utat építettek meg a támogatásból. Tehát ezek a közvetlen eredmények, amelyeket elértek az operatív programok eredményeképpen, tehát nevezzük ezt eredményességi indikátornak. Az eredményességi mutatók közül vannak olyanok, amelyek kötelezőek jókkal, mert végső soron nagyon fontosak ezek eh, ahhoz, hogy a végrehajtás haladását nyomon tudjuk követni, illetve tudjuk kommunikálni ezeknek a szakpolitikáknak az eredményeit, ezeket összegezve. Például az itt említett mutatók eh, mind-mind olyan mutatók, amelyek eh, amiket a tagállamoknak használniuk kell minden beavatkozás esetében, tehát például a foglalkoztatási számokról, a támogatott vállalkozások számáról tájékoztatást kell adniuk. És mindennek a kontextusa egy szélesebb keret, egy teljesítménykeret, mi így nevezzük, és ezt időről időre a szakpolitika végrehajtása során folyamatosan felül kell vizsgálni. Ez a keretrendszer egy emlékeztető a tagállamok számára, hogy az indikátorok kérdését komolyan kell venni, és hogy valamiféle minőségi szempontot figyelembe kell venni a mutatók jelentésénél. És nem szabad, hogy a pénzügyi erőforrások allokálásában ne tévesszünk célt. Vagyis pontosan kell látni, hogy amikor valamely prioritás egy operatív programban alul teljesít, akkor további erőforrást erre összpontosítani hiba volna. Azután két dátumot kell megemlíteni. Az egyik a programozási időszaknak nagyjából a felénél van. Ez egy felülvizsgálat. A köztes eredmények felülvizsgálata az operatív programok esetében ezek az úgynevezett mérföldkövek, amelyek szegélyezik a végcél elérésének útját, hiszen 2020 vagy 2023 lehet egy, egy hosszú távú projektnek a céldátuma. Ez a formális felülvizsgálati dátum az operatív programokra nézve. Most a következő része a prezentációmnak azzal foglalkozik, hogy az európai szemeszterhez és a gazdaságirányításhoz mindez hogyan kapcsolódik. Miért fontos ez a kapcsolódás? Azért először is, mert nagyon fontos megérteni, hogy a kohéziós politikában mindaz, amit teszünk, azt nem szabad, hogy a gazdaságpolitika aláássa egy olyan gazdaságpolitika, amely talán nem megalapozott, vagy ellentmond azoknak a célkitűzéseknek, amelyek, amelyekre a kohéziós politika épül megállapodásunk értelmében. Másodszor az is érthető, vagy megérthető, hogy szükség lehet bizonyos programok kiigazítására olyan esetekben, amikor új szükségletek keletkeznek gazdasági szociális kihívások miatt. Például képzeljük el azt, amikor az energia árak nagy hatása vannak a tagállamok gazdaságára. Ilyen esetben bizonyos opéket ki kell igazítani, hogyha nagyot változnak az energiaárak, hogy az új helyzetet figyelembe vegyük. A kohéziós politika gazdaság irányítását a szakpolitikai háromszöggel lehet illusztrálni. Itt is látható, hogy a kohéziós politika növekedés fokozó javításokat eredményez. Itt van egy nyíl felfelé, ami azt jelenti, hogy növekedésbarát ráfordításokat finanszíroznánk ebből, amikor a tagállamokat arra kérjük, hogy konszolidálják a költségvetésüket, és hogy megfeleljen a háztartási követelményeknek. A kohéziós politika ugyanakkor hozzá is járul nagyon fontos intézkedéseken keresztül a kapacitásépítéshez, amely hozzájárulhat ahhoz, hogy strukturális reformokat hajtsunk végre egy tagállamban. Nikolász már elmondta az előadás első részében, hogy a strukturális reformok számunkra is alapvetően fontosak a kohéziós politika számára is. Tehát van itt egy előzetes kondicionalitással való kapcsolódás az operatív programokban, vagyis hogy a beruházásokat úgy kell kialakítani, hogy a tagállamok előrelépjenek a strukturális reformok végrehajtása területén is. Mindez beleépül az európai szemeszter folyamatába, ami gyakorlatilag a tagállamok teljesítményének éves felülvizsgálata a gazdaságpolitikai célkitűzések teljesítése terén. Ez az új keret azt is biztosítja, hogy az ország specifikus ajánlások az európai szemeszteren belül figyelemvételre kerülnek a partnerségi megállapodásokban és operatív programokban. Jelenleg ott tartunk, ugye most a programozási időszak zajlik, hogy biztosítani szeretnénk azt, hogy a már megszületett ajánlásokat vegyék figyelembe. Az is egyértelmű, hogy ez a mechanizmus azt is biztosítja, hogy a beruházásokat megfelelően célozzák, a legmagasabb prioritást jelentő célkitűzésekre, amelyek a növekedés és a munkahelyteremtés. Mindez hozzájárul a költségvetési, monetáris és makrogazdasági politikák koherenciájához. Összességében ez a kérdés, vagyis ez a kapcsolat a makrogazdasági gazdaságirányítás és egyéb politikák között nem újdonság. 2007 és 2013 között is érvényesült már ez, de még kevésbé struktúrált módon, és nem ilyen nagy hangsúlyjal, mint most. Az új programozási időszakban szigorúbb ez az összehangolás, hogy következetességet tudjunk kialakítani az országspecifikus ajánlások között, és a között, amit az a beavatkozások, az operatív programok tartalmaznak. Ez az ezé minden alapjára vonatkozik, illetve minden mechanizmusra, amelyeket az Európai Unió működtet, arra nézve, hogy megvizsgálja a gazdaság irányítási eljárással való megfelelést, mint például az túlzódeficit eljárás, illetve a gazdasági kigazítási programok és az abból kilépő országok esete. Ez egy automatikusabb kapcsolódás, mint korábban. Most vannak bizonyos úgynevezett triggerek, amelyek ezekből a programokból származnak, és ezek a jelzések oda vezethetnek, hogy felfüggeszti a bizottság a kifizetéseket, vagy kötelezettségvállalásokat. A makrogazdasági feltételességben két vonalat köz, különböztetünk meg. Az első azzal foglalkozik, hogy milyen lehetséges reprogramozási kérések történhetnek a struktúrális alapok tekintetében az ország specifikus ajánlások nyomán. A második vonal az esetleges forrásfelfüggesztéssel foglalkozik olyan esetben, hogy a tagállam nem lép fel hathatósan eh, a három gazdaságirányítási mechanizmus keretében megfogalmazott kérés vagy felszólítás tekintetében. Néhány héttel ezelőtt eh, bemutattunk egy közleményt az Európai Parlament számára arról, hogy az első vonalbeli intézkedéseket hogyan kell alkalmazni, ez az átprogramozás nevezetesen. Ennek a legfőbb üzenete az, hogy az újraprogramozást nagyon nagy figyelemmel fogjuk követni. Bizonyára önök is megértik, ezek a mechanizmusok nagyon hathatósak lehetnek és hasznosak, de tudjuk, hogy ezeket úgy lehet használni, hogy valódi kiigazatásokat hozzanak létre, és ne zavarják meg a források végrehajtását vagy az alapok végrehajtását. Az is elhangzott, hogy az új rendelkezések bizonyos tekintetben próba szerencse alapon működnek. 2013-ban az Európai Bizottság felülvizsgálta a makrogazdasági kondicionalitást, és e tekintetben készül egy jelentés is, és majd ennek a jelentésnek a megállapításait az Európai Tanácssal és Parlamenttel is egyeztetjük majd, és ha ez szükséges, akkor lehet, hogy a jogszabályi alapot is ki kell igazítani. Ha ez szükséges, akkor erre a bizottság javaslatot fog tenni. Egyértelmű, hogy az Európai Parlament szerepe kulcsfontosságú. Ennek mindig tudatában vagyunk, és az is egyértelmű, hogy a parlamentet relatíve korai stádiumban mindig tájékoztatni kell, hogyha bizonyos mechanizmusokban valamely tagállam eléri a trigger szintet, és intézkedésre kerülhet sor, ilyenkor a bizottság tájékoztatja a parlamentet, és a parlament kezdeményezheti a struktúrált párbeszédet az adott kérdésben. Az is egyértelmű, hogyha ezek a, az intézkedések megszűnnek, akkor is tájékoztatja azonnal a bizottság a parlamentet. Most szeretnék rátérni a, az előadásom harmadik részére, vagyis a pénzügyi eszközök témájára. Valójában ez az egyik legfontosabb terület, ahol azt gondoljuk, hogy a kohéziós politikát tovább kell fejleszteni, különösen a távolabbi jövő szempontjait is figyelembe véve, tehát azért szeretnénk tovább tekinteni a 2014-20-as időszakon. Ez az az időszak, amikor kapacitásépítésre kell forrásokat fordítani a tagállamokban. 2000 20-ról beszélünk, persze ezek a számok csak durva becslések, ezek az operatív programokból származnak a jelenlegi állapot szerint. Nagyságrendileg 12 milliárd eurót fogunk átereszteni ezeken a pénzügyi eszközöken. Ez gyakorlatilag azonos nagyságrend azzal, ami 2007 és 2013 között felhasználásra került. Ugyanakkor a pénzügyi eszközök végrehajtásának tartománya 2007 és 20 között sokkal nagyobb lesz, mint korábban. Elképzelhető, hogy a kohéziós politikából központi szintű EU eszközökbe áramlanak majd források, például a KKV kezdeményezés nagyon jó példa erre. A kohéziós politika pénzeit a Kozme és a Horizont 2020-as pénzekkel közösen használjuk fel. És aztán ott van a tradicionális opció, nemzeti régi, regionális szintű testre szabott programok vagy eszközök. Eddig és eh, kihasználták már ezeket a tagállamok. És van még egy ajánlatunk, egyfajta racionalizálás, ezt is kihasználhatják a tagállamok. Ezek úgynevezett kész pénzügyi eszközök, és ezek megfelelnek az állami támogatásokra vonatkozó szabályoknak. Még az ebben nem gyakorlott tagállamok is tudják, ki tudják ezeket használni, hiszen technikai vagy jogi szempontból ezek biztonságosnak mondható eszközök. Ugyanakkor a pénzügyi eszközök területe nagyobb technikai tudást igényel, és ennek támogatására a bizottság és az e IDF e közösen technikai segítséget nyújt a tagállamoknak, egyetlen csomagba konszolidálva mindezt. Ezt FI kompassznak nevezzük, és ez a, az eszköz már egyébként működik is. Miért hangsúlyozzuk ennyire ezeknek a pénzügyi eszközöknek a felhasználását. Nagyon jó okunk van erre a váltásra. Lehetőség szerint tudjuk, hogy ez nem mindenhol lehetséges, de az olyan projektek esetében, ahol folyamatos a bevétel, ezeknél pénzügyi eszközöket kellene inkább felhasználni, mint az eddigi forrásokat. Így sokkal nagyobb volna a hatás, sokkal nagyobb volna a sokszorozódó hatás a szakpolitika egészében. Az új időszakban nincsenek tematikus megkötések sem, teljesen nyitott ez, fel lehet használni a pénzügyi eszközöket mindenhol, ahol megvannak ezek az opciók, csak azzal, hogy hivatkozik valaki arra, hogy a projekt bevételt generál és azt is hangsúlyozzuk, hogy a KKV-ket kívánjuk támogatni. Korábban a KKV-k jelentették a pénzügyi eszközök tekintetében a legfontosabb forrásfelhasználási területet, és valószínűleg a jövőben is így lesz. A KKV kezdeményezés elindult eh, egy olyan intézkedésként, aminek célja, hogy hatékonyan támogassuk a KKV-kat. Eddig két ország csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez, Spanyolország és Málta, és bizonyos további országok is foglalkoznak már ezzel a gondolattal, vagyis hogy kihasználják ezt az intézkedést. Bulgária, Horvátország és Görögország jelente, jelezte ezt a szándékát, és majd meglátjuk, hogy a következő hetekben milyen fejlemények várhatóak. Annak is tudatában kell lenni, hogy a pénzügyi eszközök bekapcsolódnak az Európai Unió globális szakpolitikai napirendjébe. Ez egyértelműen kiderült Juncker úr elnök úr tervéből is, hogy ambiciózusabbnak kell lennünk, és ez vonatkozik a kohéziós politikára is, hogy pénzügyi eszközökkel dolgozzunk. Nagyjából, mint, ugyanúgy, mint a korábbi programozási időszakban, az a döntés született, hogy ambiciózusabbnak kell lenni, és akár meg kell kettőzni a pénzügyi eszközök kihasználását – a 2014-20-as időszakban. Nem elég tehát az, hogyha az eddigi szinten marad mindez, ez olyas valami, amivel majd foglalkoznunk kell a következő hetekben nagyon is aktívan. Köszönöm szépen. For this detailed presentation. Köszönöm szépen ezt a rendkívül részletes előadást. Már pár héttel ezelőtt beszéltünk a makrogazdasági feltételekről, és nagyon hosszú volt a vita, akkoriban emlékszem, de biztos vagyok abban, hogy még mindig maradtak kérdések. Etheridge úr. Köszönöm szépen, rendkívül érdekes volt ez az előadás. Néhány rövid kérdésem lenne. Ön beszélt arról, hogy hogyan lehetne leállítani a támogatást valami esetében. Például tegyük fel, hogy van egy projekt, leállítják a közepén, mert valami gondot találtak, mit tettenek akkor a további támogatással? Hogyha egy ország nem osztja az EU prioritásait a növekedés, illetve munkahelyteremtés kapcsán, akkor nemet mondana minden támogatásra annak az országnak? Akkor is, hogyha az ország egy nettó befizető, és igazából csak újra hasznosítja a saját pénzét. Köszönöm szépen Etheridge úrnak, Vene asszony. Nagyon szépen köszönöm. Egy konkrét kérdésem lenne. Ki tudná térni jobban az investment close ra a befektetési záradékra, amelyet Juncker befektetési tervel kapcsán is említettek. Úgy tűnik, hogy ez egyfajta paradigmaváltás az Európai Bizottságnál. Ez egy komoly lépést jelenthet, hiszen a kohéziós politika befektetési tevékenységét a deficit politikából kivehetik. Van-e más kérdés? Nincs, köszönjük, akkor hallgassuk meg a válaszokat. Niszler úr, elnézésüket kérem, de lehet, hogy nem igazán értettem az úri ember kérdését, kérem ismételje meg. Az első rész az az volt, hogy megkérdezzem, hogy egy projekt, amelyet már elkezdtek támogatni, de aztán kiderül, nem felel meg az iránymutatásnak, és már a fele megtörtént a projektnek, akkor vissza kell fizetni azt a pénzt? Hogyha visszavonják a támogatást, a második kérdésem az az volt, hogyha egy ország nem felel meg az EU prioritásainak, hogy kölcsön a növekedésre, a munkahelyteremtésre, és ezért felelősségre vonják, akkor, akkor ezt az országot megfosztják minden jelentkezéstől az alapokra, még akkor is, hogyha ez az ország egy nettó befizető, és igazából csak újra szeretne azt, hasznosítani azt a pénzét, amit már egyszer befizetett. Most már egyetemű a kérdés? kérdezi az elnök. Lehet, hogy inkább én válaszolom meg ezt a kérdést. Az első résszel kapcsolatban ön projektszintről beszél, és iránymutatásokról beszél, de nem igazán tudom, hogy milyen iránymutatásokra gondol itt konkrétan, mert mi a kohéziós politikáról tartottunk előadást, és a kohéziós politika kontextusának programjáról beszéltünk. A program, ez meghatározza a fő prioritásokat a kiadásokra, a kutatás, innováció, itt három prioritás tengely van, ez már jelzi azt, hogy mik a célkötőzések, ezeket hogyan kell elérni, milyen fajta fellépésre van szükség. Aztán a, a kezelőhatóság az, amely kiválasztja azokat a projekteket, amelyek majd mindezeket az eredményeket hozzák. Ez nem a bizottság feladata. Tehát, amíg a tagállamok választják ki a projekteket, amelyek megfelelnek a kiválaszthatósági szabályoknak, és amelyek azt az adott célkötőzést célozzák meg, akkor ez egy tagállami felelősség. A probléma a tagállam esetében az lenne, hogyha nagyon rossz választást tenne a projekt esetében, és semmilyen eredményen nem járna a projekt, akkor ez kudarcot jelent a program szempontjából, és hogyha a program lezárul, és az eredmények nem jelentek meg, akkor korrekcióra van szükség, nem az adott individuális projekt miatt, hanem a teljes célkitűzés nem teljesülése miatt. A második pontjához hozzászólva, amint a programot elfogadja az Európai Bizottság, a tagállamnak már megvan a biztonsága, hogy a bizottság nem fogja azt mondani, hogy jaj, bocs, de nem hiszük, hogy ez a program rendben lenne. Tehát a programoknak ez egyfajta bizonyosságot és stabilitást ad, hogy feltéve, hogy a támogatott projektek egy adott kereten belül vannak, akkor az adott költségeket vissza fogják téríteni. Az egyetlen igazi hatáskör, amivel rendelkezik az Európai Bizottság, az az, hogy egy kicsit átcsoportosítsa a pénzt, az az, hogy egy országspecifikus ajánlást fogalmazzon meg, tehát valami súlyos dolog történt, megjelenik egy országspecifikus ajánlás, amit a tanács is támogat, és akkor át kell csoportosítani az összeget, másfele kell koncentrálni azt az összeget. Tehát az a forgatókönyv, amit ön említett, az nem igazán fordulhat elő a kohéziós politikai programokban. Ami a befektetési záradékot illeti, nos, úgy vélem, hogy az én értelmezésem szerint, amit a befektetési terv kapcsán elmondtak, az inkább egy új eszközhöz kötődött, amit létre kívánnak hozni. Az Európai Straté- a Stratégiai Befektetési Alap lenne ez, Bizonyára tudják, hogy a struktúrális befektetési alapok esetében néhány héttel ezelőtt volt egy vita, hogy legyen egyfajta magnális rugalmasság esetenként, de a mi értelmezésünk szerint a játék eh, szabályokat nem fogják módosítani az elkövetkező időszakban szerintünk. Ez a vita inkább ahhoz kötődik, hogy lehetséges módon a tagállamok elgondolkodhatnak azon, hogy hozzájárulnak az új eszközhöz, amelyet majd létrehoznak. Ez nem kötődik közvetlenül a mi politikai területünkhöz. Elnök, köszönöm szépen Niszler úrnak. És most pedig folytassuk az információs ülésünk harmadik részét, és Frank Szebert úrnak adom meg most a szót, aki Audit igazgatóság igazgatója, és aki az irányításról és az ellenőrzésről fog beszélni az új kohéziós politikában, az övé a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony! Üdvözlök mindenkit! Most már rátérek a gyakorlati végrehajtására ezeknek a programoknak. És az a kérdés, amire Nikolász válaszolt, az egy kitűnő bevezetője ennek a témakörnek. Hadd mondjak néhány szót az ellenőrzési rendszerről, a különböző felelősségi körökről. Itt főként a tagállamokról van szó, hiszen van egy naponkénti végrehajtási jelentés, azt utána pedig szeretnék az audit felelősségről beszélni, amelyben a bizottság és a tagállamok osztoznak. Van egy harmadik része is az előadásomnak, ez pedig a kiadások szabályosságára vonatkozik, illetve hogyan lehet ezeket ellenőrizni. Ide tartoznak a pénzügyi korrekciók is, a nettó pénzügyi korrekciók is, amiket az új programozási időszakban vezettünk be. Egy olyan ábrával kezdeném, ami lehet, hogy kicsit nehezen értelmezhető, de ez a biztosíték a különböző részeit mutatja meg, a kiadások jogszerűsége és szabályszerűsége szempontjából. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy bizonyára látják a jobb oldalon, ezen az ábrán, hogy vannak olyan elemek, amelyek már a program elfogadása előtt is léteznek, vagyis a program tárgyalások, ezek is bizonyos fajta garanciát adnak azért, hogy a jövőbeli kiadások szabályszerűek legyenek. Vannak bizonyos fajta tanúsítványok, auditok is. És látható ezen az ábrán, hogy eh, a tagállami hatóságok, a három hatóság osztozik a felügyeletben az irányító, a tanúsítványozó és ellenőrző hatóság, illetve az Európai Bizottság is felügyeletet gyakorol, és ő áll ennek a piramisnak a tetején. Megosztott irányítás alatt a tagállamok és a bizottság felelnek az irányítási ellenőrzési rendszerekért. A rendelet számos elvet is megfogalmaz, amelyet tiszteletben kell tartani minden irányítási és jelenlőzési rendszerben, például leírják a különböző hatóságok működését, a programok végrehajtását, a különböző funkciók szétválasztását ezen testületeken belül, eljárások, amelyek a kiadások szabályszerűségét szolgálják, és vannak számítógépes rendszerek is, amelyekkel adatokat lehet tárolni és jelentéseket lehet létrehozni és van egy rendszer is, amelyel nyomon lehet követni és jelenteni lehet a különböző feladatokról. És nem utolsó sorban audit rendelkezések is vannak minden egyes program esetében, és minden szabályosságot vagy csalást így felderítenek a rendszerben. A csalás szót beillesztették a 2014-2020-ra vonatkozó periódusról szóló rendeletbe. Nézzük át a különböző programok, programhatóságoknak a feladatát. Van egy kezelési hatóság, amelynek megfelelő pénzügyi igazgatással kell felelnie a programokért. Az iránytó hatóság az első olyan testület, amely kiválasztja a projekteket a program számára a megfelelő feltételek alapján. Az irányító hatóságnak kell arról dönteni, hogy az adott projektek megfelelnek a célkitűzésnek, és azt is biztosítania kell, hogy minden feltétel a kiadások szabályszerűséges és jogszerűsége szempontjából megvalósul, vagyis a kedvezményezettek, legyenek azok magán vagy állami kedvezményezettek, és amelyek végrehajtják a helyszínen a politikákat, a projekteket, azok olyan kedvezményezettek, amelyek értik a szabályokat és a kötelezettségeket. Vagyis tudják, hogy miről szól a projekt, milyen kötelezettségek vannak, annak tekintetében, hogy a különböző szabályokat figyelembe kell venniük, és eh, az iránytó hatóság eh, irányába jelentik a projekt eh, történéseit, és meghozzák az eredményeket. Ez nagyon fontos, nagyon fontos, hogy a projektek valóban kiválaszthatóak legyenek. Ezek nem csak a program kritériumi alapján kell, hogy kiválaszthatóak legyenek, de meg kell felelniük az irányítóhatóság jóváhagyásának is. Meg kell győződnie a hatóságnak arról is, hogy a kedvezményezetnek megvan a pénzügyi és műveleti kapacitása is ahhoz, hogy teljesítse a feltételeket, és úgynevezett adminisztratív értékeléseket is végre kell hajtania az hatóságoknak. Biztosítaniuk kell azt, hogy a, azok a költségek, amelyeket bevallottak a kedvezményezetek, azok megfelelnek a projektnek, és eh, ezek az értékelések, ez az első védelmi rendszer, mert hogyha itt bármilyen gond adódik, akkor az már jelzésértékű. Az irányító hatóság administratív ellenőrzéseket tart minden egyes euró esetében, amelyet bevallanak a kedvezményezettek. néha plusz dokumentumokat is követelhetnek, viszont szúrópróba szerűen helyszíni látogatásokat is tehetnek, hogy megvizsgálják a projektet, és értékeljék azt, hogy minden nyilatkozat megfelel a dokumentumoknak, és hogy a projekteket fizikálisan is úgy hajtják végre, hogy azokat leírták. Igazából ezek ugyanazok a rendelkezések, amelyeket már korábban is láthattunk, viszont megvál bevezetik az éves számlák fogalmát, vagyis amikor elküldik a számlákat a bizottságnak, akkor addigra biztosítania kell az irányító hatóságnak, hogy feltártak mindenfajta szabálytalanságot addigra. Vannak új követelmények is az irányítóhatósággal szemben. Itt hatékony és arányos csalás ellenes intézkedésekre van szükség, ezeket kell végrehajtaniuk. Vannak a szabálytalanosságnak egy külön válfaja, itt csalásként vezették ezt be az új rendeletbe. A csalás ellenes intézkedések szükségszerűségét a rendszerbe ágyazták bele. Ezeket az intézkedéseket, ezeknek az intézkedéseknek hatékonynak kell lenniük, valóban a csalás leküzdését kell, hogy szolgálják, viszont a kockázattal szemben arányosnak kell lenniük. Lehetséges az, hogy bizonyos projektek estében kevés plusz intézkedésre van szükség, mert a rendszer már eléggé ellenálló a csalással szemben, más programok esetében viszont további csalás ellenes intézkedésekre van szükség. Van egy kockázatfelmérő eszköz is, amelyel el tudják végezni az irányító hatóságok ezt a kockázatfelmérést. A jelentés készítői oldalról, illetve az irányítóhatóság elszámoltathatósága szempontjából két plusz követelmény van. Az irányítóhatóságnak fel kell Általában egy nyilatkozatot, amit minden évben elküld a bizottságnak, és ez arról szól, hogy hogyan működik a rendszer a tranzakciók szabályossága és jogszerűsége szempontjából. Ez a dokumentum rendkívül fontos, mert ez mutatja a hatóság elkötelezettségét, hogy valóban felelősséget vállalt az év során, és elvégezte az összes olyan tevékenységet, amelyel a szabályszerűséget és a jogszerűséget lehet létrehozni, fellépett a csalás ellen, és megbízható eredményindikátorokat közölt. Ezt a nyilatkozatot össze kell kötni egy éves összefoglalóval az auditok esetében. El kell mondani azt, hogy milyen fajta problémákat tártak fel, és jelezni kell a bizottságnak azt, hogy milyen fajta végső audit jelentéseket kapott. Február 15-ig kell ezeket a dokumentumokat elküldeni az Európai Bizottságnak minden évben. Tehát ez volt az irányító hatóság, amely egyik pillére a programok végrehajtásának. A másik fontos hatóság, ez a tanúsítványozó hatóság, Miért ez? Ez az a hatóság, amely a bizottság felé tanúsítványozza a támogatást, és ez az a hatóság, amely a kifizetéseket végzi a kedvezményezettek irányába. Ennek a hatóságnak be kell nyújtania a fizetési kérelmeket a bizottságnak a szemlezási évben. Ez július 1-től június 30-áig tart, ez az év, és tanúsítványozni kell, hogy a bizottság felé bevallott összeg az megfelel a, a, számviteli szabályoknak, és megfelelő dokumentumokkal alátámasztható. A tanúsítványú hatóságnak komputerizált számítói ren, ö, tanúsítványra van szüksége minden művelet esetében. Új dolog az, hogy a tanúsítványozó hatóságoknak fel kell, létre kell hoznia egy bizonyos számlákat, és ezeket a számlákat tanúsítaniuk kell, hogy ezek megfelelnek minden szempontból az EU érvényes jogszabályainak. Tehát ez a tanúsítványozó hatóság tanúsítja a bizottságnak a kifizetések jogszerűségét. És azt is tanúsítják, hogy minden audit műveletet elvégeztek. A rendelet rendelkezik arról is, hogy a tanúsítványon hatóság összeolvadhat az irányítóhatósággal. A harmadik eh, hatóság minden egyes program esetében az audit hatóság. 2000 7.13 esetében az audit hatóságnak egy stratégiát kell létrehoznia az adott eh, periódusra vonatkozólag, és ez az audit stratégia elhető kellett, hogy legyen a bizottság számára kérésre. Lehet, hogy a kijelölési folyamatban van szerepük, a rendelet értelmében az irányító és a tanúsítványozó hatóságot ki kell jelölni a tagállamok részéről, azután, hogy egy független audit testület értékelte azt, hogy azok megfelelnek-e a kritériumoknak, amelyek részei a közös rendelkezésekről, közös rendelkezéseknek. A program audit hatósága lesz az a független testület, amely a kijelölést is végzi a program elfogadása után. Hogyha az audit stratégiát meghatározták, akkor az adóthatóságnak rendszerszerű auditokat kell elvégeznie, a rendszert kell auditálni, hogy ez megfelele minden előírásnak, és 18 fő kritérium van, amelyet teljesíteni kell minden egyes rendszerelés program esetében. Az audithatóságok minden egyes 18 fő feltételt ellenőrizni fognak, és megvizsgálják, hogy valóban hatékony-e a rendszer. A rendszer audit tematikus auditálás is magába foglal, azt vizsgálják, hogy az eredményindikátorok mennyire megbízhatóak, ez egy új elem a programok teljesítményének értékelése szempontjából, és itt lehetnek specifikus területek, mint például magas kockázatú területek, Ide kötődnek a közbeszerzések, az állami támogatás, vagy az új csalás ellenes intézkedések végrehajtása. Ezek a rendszerszerű auditok, amelyeket évente kell elvégezni. Másodszorban az audithatóságnak minden évben auditot kell végrehajtania a különböző műveletek szempontjából. Itt statisztikai mintát vesznek azért, hogy egy audit véleményt állítsanak fel arról, hogy hogyan működik a rendszer, és hogy szabályszerű és rendszerű-e a művelet. Olyan műveletekről van szó, amelyek az számlázási e, év alatt bevételt generáltak, tehát július 1 és június 30 között. Egy új eleme a tanúsítványozó az aludhatóságnak hogy a tanúsítványozó hatóság szemlei alapján kell elvégezniük ezt az auditot, és amelyet benyújtanak február 15-ig. Tehát az audit munka az audit hatóság számára lehetővé teszi azt 2006-tól kezdve minden program esetében, hogy a bizottság számára általános elnözési jelentéseket adjanak a számlákról, a kiadások szabályszerűségéről, illetve rendszerűségéről, illetve a rendszer működésének hatékonyságáról az adott szemlezési évben. A bizottságnak is felügyeletet kell végeznie az auditálási stratégia kapcsán. A 250 milliónál több értékű programoknál az Európai Bizottságnak kell értékelnie azt minden egyes program esetében, de főként azoknál, ahol megkapjuk ezt a csomagot, az Európai Bizottság a program elején végezhet auditálásokat. Nagyon szorosan együttműködünk az audithatóságokkal, hogy iránymutatást adjunk nekik, módszertani eszközöket adunk nekik, hogy segítsük az alutálási erőfeszítéseiket, és egyetemen a több alapú programok az ESA, a kohéziós alapok esetében sokkal szorosabban együtt fognak működni. Egy egységes audit stratégiát hoztunk létre 2014-es 20-as periódusra. Ebben közös audit követelmények is vannak. Ezen kívül nagyon erős a, az együttműködés az audithatóságokkal. Minden évben találkozunk velük, és a rendelet értelmében egységes auditálásra van szükség, erős koordinálásra van szükség azért, hogy csökkenteni lehessen a bizottság arutálási munkáját, akkor, amikor támaszkodhatunk az arutáló hatóságok munkájára, és így próbáljuk csökkenteni a kedvezményezetekre nehezedő audit terhet is. Az Európai Bizottság audit tevékenysége minden évben foglalkozni fog ezekkel a dokumentumokkal, amelyeket meg kell kapni február 15-ig minden évben. Ez egyfajta biztosíték a kiadásokkal kapcsolatban, és ez alapján tudjuk a kockázat felmérést is elvégezni. Az olyan programok esetében, ahol úgy gondoljuk, hogy még mindig kételjek vannak a szabálytalanságok mértéket illetően. Az Európai Bizottság arról is dönthet, hogy pénzügyi korrekciót eszközöl, és bizonyos feltételek mellett a rendeletben ezek a korrekciók nettó értékűek lehetnek. Az Európai Bizottságnak számos eszköze van arra, hogy felügyeleti szerepét gyakorolja a programok végrehajtását illetően. Ismerjük a kifizetési határidők megszakítását, ezt hat hónapra felfüggeszthetik, hogyha van arra bizonyíték, hogy súlyos hiányosságok vannak a programokon belül, de ilyenkor a bizottságnak plusz értékeléseket kell végeznie. Van egy új feltétel a 2014-es 20-as periódusban, ami arra vonatkozik, hogyha a tagállam nem tudja beküldeni februárig az öt dokumentum egyikét. Ez igazából ugyanaz az eszköz, ami most is létezik már, ugyanez vonatkozik a kifizetések felfüggesztésére. Ez azt jelenti, hogy a tagállam, a bizottság nem fizet ki a köztes kifizetéseket, akkor úgy látjuk, hogy súlyos hiányosságok vannak a végrehajtás, vagy a kifizetések kapcsán. Ugyanígy fel lehet függeszteni a kifizetéseket akkor, hogyha a tagállam nem tett semmit sem ezen gondok orvoslásáért. Vannak új feltételek is a kifizetések kapcsán, de erről Rudolf eh, már beszélt, Ami igazából új a pénzügyi korrektúrák esetében, ez egy harmadik jogi eszköz, amit a bizottság alkalmazhat. A bizottságnak megvan a lehetősége arra, hogy nettó pénzügyi korrekciót eszközöljön. A pénzügyi korrekciókat a tagállamoknak kell végrehajtaniuk elsősorban. Ahogy mondtam, a megosztott irányítás alatt tagállami felelősség ez először, hogy megakadályozza, feltárja és orvosolja a szabálytalanságokat. A szabálytalanság esetében minden olyan műveletet meg kell, hogy vizsgáljon, amelyre kihatnak ezek a szabálytalanságok. Hogyha a tagállam feltár egy szabálytalanságot és szükséges pénzügyi korrekciót eszközöl, akkor a tagállam az így így a, a tagállam felhasználhassa a többi ö, rendelkezésre álló eszközt, mert ez nagyon fontos, mert így időben tudják elvégezni a tagállamok az auditot, és megfelelő módon. Az Európai Bizottságnak lehetősége van arra is, hogy pénzügyi korrekciót hajtson végre akkor, hogyha súlyos hiányosságok vannak a rendszerek működésében, és amelyeket a tagállami szinten nem sikerült orvosolni itt mindig az arányosság elvét kell figyelembe venni. Az újdonság és az új jogi eszköz, amivel itt a, amivel itt a bizottság rendelkezik, az az, hogy nettó pénzügyi korrekciókat lehet eszközölni akkor, hogyha az Európai Bizottság az adótállás során súlyos hiányosságokat tár fel a rendszer hatékonyságát, működését illetően, és ez azután történik, miután megkapta a dokumentumokat a tagállamoktól. A feltétel az az, hogy súlyos hiányosságról legyen szó, és hogy ezeket sem a nemzeti jelentésekben, sem pedig más intézkedések során nem tárták fel tagállami szinten. Ezeket a korrekciókat egyéni esetekre kell alapozni, de hogyha ez nem lehetséges, vagy akkor, amikor a súlyos szabálytalanság rendszerszerű, vagy nehéz lenne egyéni korrekciókat végrehajtani, akkor egy adott összeget lehet meghatározni a korrekciók szempontjából. Ezek az általános összegek megtalálhatóak a Európai Bizottság rendelkezésében, 5 illetve 100% közöttiek lehetnek ezek. A lényeg az az, hogy a programok kiadása mindig szabályos legyen akkor, amikor ezt a korrekciót végrehajtották, függetlenül az egyéni műveletek egyéni hibáitól. Hogyha ez az átlag érték aránytalan, akkor ezt lehet csökkenteni, de akkor, hogyha bizonyos esetekben, amikor ismételten súlyos hiányosságok vannak és szabálytalanságok, akkor ezeket az átlag értékeket növelni lehet a következő szintre. Nos, hölgyeim és uraim, ezek voltak a fő elemei az irányítási és ellenőrzési rendszereknek, amelyekkel a kiadások szabályszerűségét és, rendszer, és rendszerűségét próbáljuk biztosítani. Thank you. Thank you very much. Köszönöm szépen ezt a prezentációt. Kedves kollégák, kérdezem, hogy van-e kérdésük eh, ezek után, a kimerítő beszámolók után? Yes, Mr. Tessék, Eltrich úr, csak egy nagyon rövid kérdés, teljesen alapos volt ez a beszámoló, lenyűgözött, hogy milyen mester ilyen adta elő a mondani valóját. Hogyha mégis vasz, már előre válaszolt erre, a kérdésre, akkor elnézést kérek. Milyen kritériumok alapján választják ki az auditorokat valamilyen nyilvántartásban szerepelniük kell, mint hiteles auditoroknak, mint az Egyesült Királyságban, vagy pedig ez országonként változó. Köszönöm szépen. Van-e más kérdésük? Thank you. Well, yes, uh, thorough it was indeed. Igen, valóban alapos volt ez a beszámoló és szeretnék azokra a kérdésekre kitérni, amelyekről korábban is beszéltünk, például a csalás elleni küzdelemben. Nagyon erősen megfogalmazódott az a benyomás a politikai spektrum minden árnyalatából, hogy miközben komolyan kell foglalkozni a csalásokkal is, olyan aggályok is megfogalmazódtak, hogy a túlzottan részletes audit elvárások olyan szabálytalanságokhoz veszethetnek, amelyek talán nem is lennének szükségesek. Egyetlen okuk van, hogy mennyire komplexek a szabályok, amelyeknek a kedvezményezetteknek meg kell felelniük. Önök gondolják-e azt, hogy ezek az audit eh, rendeletek a módosítások után már jobbak, mint a korábbiak? Hogyha úgy eh, határozzuk meg eh, a, a javulást, hogy ezek esetleg egyszerűsítik a helyzetet, nem az a javulás most ebből a szempontból, hogy egyre több van belőlük. Tessék, megadom a válaszadóknak a szót. Köszönöm szépen az észrevételeket és a kérdéseket. Ami az audithatóságokat illeti, az audithatóságokra nem vonatkoznak kinevezési eljárások, vagy nem a bizottság minősíti őket. Az audithatóságok a tagállamok által kialakított hatóságok, a legtöbb tagállamban a pénzügyminisztérium hozza ezeket létre, vagy egy felügyelet, egy pénzügyi audit hatóság általában szakmailag képzett auditorokkal dolgoznak a nemzetközileg elfogadott audit normák alapján, a bizottság pedig felügyeli nagyon szigorúan ezeknek az audit hatóságoknak a munkáját. A 2007 13-as időszakban minden fő audithatóságot auditáltunk a regionális politika összefüggésében, közülük 43 teljesen megbízhatónak minősült, és a bizottság támaszkodik a munkájukra, ezt állapítottuk meg. Tehát nincsen hivatalos kinevezési feltételrendszer, de azért arról biztosíthatom önöket, hogy professzionális hatóságokkal dolgozunk, és nagyon szorosan együttműködünk az audit hatóságokkal a metodológiai módszerünk kereteinken, az ellenőrző listák használatán, a rendszer auditok követelményein, stb. stb. stb. Vannak olyan rendszerek, amelyek a különböző országokban eltérnek egymástól, a már ami az adminisztratív felépítését illeti ezeknek a rendszereknek, de az audit hatóságok általában független professzionális hatóságok, ellenkező esetben intézkedünk arról, hogy megfeleljenek a normáknak abban a néhány, nagyon kevés esetben, amikor hiányosságokat tapasztaltunk. Én pedig szeretnék a második kérdésére válaszolni. A kulcsfontosságú kérdés, és ezt a rendelet is előírja, ezt a követelményt, hogy a nemzetközileg elfogadott audit normáknak meg kell felelni. A második kérdése pedig az egyszerűsítéshez kapcsolódik. Nem annyira az audit követelményekhez, hanem ahhoz, hogy milyen szabályok alapján kell, milyen szabályoknak kell megfelelniük a projekteknek, hogy a költségeik támogathatóak legyenek. Mondhatjuk azt, hogy nagyon sok a szabály, és így több a szabálytalanság is. Éppen ezért az egyik célja az új szabályozásnak az, hogy megnézzük ezt, hogyan lehet egyszerűsíteni például a támogathatósági követelmények egyszerűsítése, azzal, hogy új opciókat vezettünk be, mint az egyszerűsített költségelszámolás rendszere, vagyis hogy a tagállamok használhatnak standard költségmutatókat bizonyos fajta projektek esetében. Tehát vannak módszerek, amelyekkel megpróbáljuk megkönnyíteni a költség, illetve a kedvezményezettek dolgát ez az egyszerűsítés szándékával történik, de vannak olyan tényezők, amelyeket eh, nem tudunk kikerülni. Az e RDF-et például tekintve itt a közbeszerzési pályázatokat kell használni a, az építési munkálatok, kivitelezési munkálatok területén, tehát a, költség, a közbeszerzési törvénynek meg kell felelni. Az európai számbevőszék éves jelentéséből kiderül, hogy a mi szakpolitikai területünkön találnak sok olyan hibát, ami a közbeszerzéshez kapcsolódik, de ezt nem tudjuk és nem is akarjuk megkerülni, mert a közbeszerzés biztosítja azt, hogy megfelelő költséghatékonysággal dolgozzunk. Támogatjuk a tagállamokat képzéssel, iránymutatással, stb. Igazából ez az egyik előzetes feltételesség is, nem a mi szintünkön fogalmazódnak meg a hozzáférhetőségi vagy támogathatósági szabályok, de mi nagyon szorosan nyomon követjük mindazt, ami történik ezen a területen, így tudjuk biztosítani, hogy ne legyenek szükségtelen szabályok, amelyek aztán olyan hibákhoz vezetnek, amelyek igazából nem is hibák. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen, nagyon köszönöm, uraim hogy eljöttek hozzánk, és ilyen részletesen beszámoltak a munkájuk hátteréről. Bizonyára lesznek majd a továbbiakban kérdések, majd a közeljövőben, de remélem, hogy türelmesek lesznek, és mi megtaláljuk a válaszokat. A következő napi rendi pontunk az egyéb témák, de úgy tudom, hogy nincsen, nem is jelentkezett most senki egyéb napi rendi pontokkal. A következő ülésünkről kell még, hogy tájékoztassam önöket. Ez hétfőn lesz, január 19-én 3 órától 6.30-ig itt Brüsszelben, illetve kedden, január 20-án 9 órakor reggel kezdődik majd, és 12.30-ig tart, tehát délig. Köszönöm szépen eh, a szakbizottság tagjainak nevében a tolmácsok munkáját, és ezzel lezárom a Regi Bizottság mai ülését. Köszönöm szépen!